once again, once again, once again. Yeah, yeah, yeah. yeah. Uh, ladies and gentlemen, please take a seat. We will start in a few minutes. Hölgyeim és uraim, kérelem, kérem, hogy foglaljanak helyet, egy percen belül folytatjuk. Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie Rady Europejskiej. A következő napi rendi pont az Európai Tanács jelentése az Európai Tanácsról és a bizottság nyilatkozata 19. október 29-30-e Európai Tanács következtetései Belétve a következőket az Európai Tanács elnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a bizottság alelnökének megbizatása és hatásköre, továbbá az új bizottság struktúrája. Szeretném Reinfeld miniszter elnököt és Barozó elnök urat itt üdvözölni, részt vesznek az ülésen, a miniszterelnök úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon örülök, hogy itt lehetek ismét, és jelentést tehetek önöknek egy igen komplikált és sok kihívást tartalmazó Európai Tanács ülésről. Szeretném elmondani, hogy milyen volt a helyzet az Európai